legkésőbb szeptember 30-áig meg kellett nevezni a 219. cikk második bekezdése szerint a jelölteknek bizonyos kritériumoknak meg kell, hogy feleljenek. Csak arra szeretnék emlékeztetni, amely közvetlenül érintik önöket. Minden jelöltséget legalább 40 parlamenti képviselőnek legalább két különböző tagállamból támogatnia kell. Nem lehetséges több jelöltet többszörösen támogatni, tehát egyidejűleg. Hogyha egy képviselő az aláírásával több jelöltet támogat, akkor érvénytelenné válik a támogatása, aminek az lehet a következménye, hogy valakinek a jelöltsége kútba esik. Amint a jelölteket kiírtuk, utána már nem lehet őket támogatni, vagy egy aláírást visszavonni. Ez azt jelenti, hogy ha döntöttek, akkor döntöttek. A 219-es cikk 3-as bekezdése szerint a jelölteket, akik minden egyes kritériumnak megfelelnek, átadom a listájukat a petíciós szakbizottságnak. Valószínűleg decemberben tart majd a petíciós szakbizottság meghallgatásokat. Természetesen ezek a meghallgatások teljes mértékben nyilvánosak a választás a 2015. januári plenáris ülésen történik meg. Természetesen a titkárság, az elnökség titkársága az önök rendelkezésére áll egy ügyben. Öt Parlament által elfogadott szöveget adtak át nekem a szakbizottságok a 231-es szabálynak megfelelően elfogadottnak minősítöm őket, hogyha 24 órán belül nem érkezik panasz, legalább 40 tag, amit alá nem írt. Ezt, ezeket a szövegeket a webpage-ünkön megtekinthetik.